Good evening everyone. Hello. Jó estét kívánok mindenkinek. Üdvözlöm Önöket a különleges ülésünkön. Feltételezem, hogy mindenki ismeri a tervezett napirendet. 16 nyelvre van tolmácsolás, és ahogy lenni szokott, interneten is nyomon követhetőek vagyunk. Megkapták már a koordinátorok ajánlásait is e-mailen. Hogyha nincsen kifogásuk, akkor ezeket elfogadottnak tekinthetjük. Most pedig engedjék meg, hogy üdvözöljem eh, Kanyeta biztos urat. Örülünk, hogy elfáradt hozzánk. A strukturált párbeszéd keretében kerül sor erre a találkozóra hogy beszámoljon a 2018-as prioritásokról, a vintage csomagról. Kíváncsiak vagyunk, hogy mi a helyzet, milyen elvárások vannak, milyen várakozások vannak a következő kop találkozót illetően. A biztos úr, ismételten köszönjük, hogy itt van körünkben, és meg is adom azonnal a szót önnek. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők, köszönöm szépen, hogy meghívtak engem erre a mai vitára, a, hogy beszámoljak a következő év klíma és energia prioritásairól. Ez nagyon fontos a párizsi megállapodás eh, tekintetében is, illetve a 2030-as energiakeret végrehajtása szempontjából is. Szeretném megköszönni a szakbizottság tagjainak és főknek, esőként a jelentéstevőnek, hogy javaslatot tettek a kibocsátás kereskedelmi rendszerre. Ezt kompromisszumokkal fog járni minden oldalról, de a februári mandátum által politikai lendületet adtak amelyel a tanácsot is segítették a munka lezárásában. Nagyon intenzív és bonyolult folyamat volt ez. Örömmel mondhatom, hogy a dialógusok hamarosan megkezdődnek, és már várom, hogy együttműködhessek önökkel, és szeretnénk hozzájárulni a tárgyalások lezárásához. Bizonyára tudják, hogy elfogadtuk nemrégiben az RTS e repülésre vonatkozó részét az EU részéről, a bizottság úgy döntött, hogy ez az EU-n belüli járatokra fog ez csak vonatkozni, amíg nincsen a egyetemiség a nemzetközi szabályokról. Nagyon fontos az, hogy sikerüljön ezt a folyamatot a lehető leghamarabb lezárni. Remélhetőleg a tanács és a parlament 2017 végére megegyezik. A közös nyilatkozat alapján az Európai Unió számára 2007-ben prioritás az is, hogy gyorsan sikerüljön megállapodni a 2030-as klíma keretről és Szeretnénk megfelelő szabály, előreáltató szabályokat az energiahatékonyság szempontjából is. Szeretném az Envinek és főként a jelentéstevőnek, Gábrandinak és Norbert Linznek megköszönni az eddigi előre lépést, és azt, hogy támogatták a bizottság javaslatát. A párizsi megállapodás szempontjából fontos az, hogy a tanács és a parlament tárgyaljanak ezekről a javaslatokról, és eh, hogy eh, ez a tárgyalás az év végére lezáruljon. Nagyon fontosak ezek a javaslatok, hogy sikerüljön eh, ezeket sikeresen lezárni. Nagyon fontos a közlekedési kérdések is, és hadd beszéljek ennek kapcsán a tiszta energia minden európai kezdeményezésről. Nagyon fontos ez a csomag, ez segíthet abban, hogy elősegítsük a tiszta energiára történő átállást. Négy főként eleme van ennek, a hat- energiahatékonyság, megújuló energiák, többek között. A javaslatunk célja az az, hogy a tagállamok számára lehetővé tegyük azt, hogy a a forrásokat a lehető legjobban ki tudják aknázni költséghatékony módon. Ezáltal a a források szempontjából éllovas szerepet töltetünk be a jövőben is. Nagyon fontos az, hogy időben sikerüljön végre hajtani az energia uniós célkitűzéseket. A robuszt és megfelelő irányítás ezen a területen az Európai Unióban elengedhetetlen ahhoz, hogy az Európai Unió megfeleljen a Párizsi megállapodás célkötőzéseinek. A bizottság üdvözli az Európai Parlament fáradozásait, hogy a lehető leghamarabb megkezdték a vitát erről a témáról. Nagyon fontos a szerepük abban, hogy egy megfelelő keretet hozzunk létre és az, az integrált nemzeti energiatervek szempontjából. Előre láthatóságra, egyetemiségre van ö, szükség mindezek tekintetében. Hangsúlyozom, hogy a tiszta energia csomag célkötözései egymással összekötődnek. Biztos vagyok abban, hogy számíthatok az Envi támogatására a csomag során az Európai Bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy az év végére sikerüljön lezárni ezeket a kérdéseket. Most pedig eh, hadd mondjak valamit a közúti közlekedésről. Ez eh, a üvegházi gázok kibocsátásának negyedét teszi ki itt az Európai Unióban. A az alacsony kibocsátási mobilitási stratégia végrehajtása, amit az Európai Bizottság tavaly júliusban fogadott el, az már benne van a tiszta energiát minden európai számára csomagban is. Az, hogy támogatjuk az elektromos mobilitást, és mindezek során az intelligens közlekedési rendszerek által növelni lehet a közötti biztonságot és illetve a széndiokszid költségvetés csökkentését is. Az Európai Bizottság előkészíti a 2020 utáni jogakotást is. A cél az az, hogy ezt 2017-ben sikerüljön elfogadni, új kibocsátási célkötőzásokat is megfogalmazunk. Ez nagyon fontos azért, hogy sikerüljön átállni az alacsony kibocsátási mobilitásra. Különböző opciókat veszünk figyelembe, figyelembe veszük a célkötőzések időbeliségét is, és lesznek szenáriók az alacsony, illetve nulla kibocsátás szempontjából is. A 2020 utáni célkötőzések a globális életciklust veszik figyelembe, amely sokkal reálisabb a széndiokszid kibocsátás szempontjából. Fontosak a nehéz gépjárművek figyelembevétele is. A bizottság célja az az, hogy a széndiokszid kibocsátásokat és standardokat hagyjon jóvá jövőre az ilyenfajta autók esetében. CO2 tanúsítványozásra van szükség a nehéz gépjárművek esetében. Jelenleg készülnek a jogszabályok ezzel kapcsolatban, és lehetőleg ezt megpróbáljuk elfogadni a nyár előtt. A tagállami fellépés nagyon fontos a 2013-as 2013-ban elfogadott stratégia szempontjából. A tanácsnak és a parlamentnek az közepén benyújtunk ezzel kapcsolatban majd egy jelentést. Ezt e, követi majd a párizsi megállapodás figyelembe vétele is. A nyilvános konzultációk is zajlanak 2017-ben, beleértve azt a két workshopot, amire áprilisban, illetve szeptemberben fog sor, sor kerülni. A hajózás esetében azután, hogy a, a globális adatbegyűjtési rendszert elfogadta 2016. októberében, a bizottság most már előkészíti a rendelet módosítását a tengeri közlekedés szempontjából, hogy megfeleljünk ennek az új rendszernek. Tudjuk, hogy vannak hiányosságok ebben a rendszerben, illetve az átláthatóság szempontjából is vannak gondok, és az európai rendelet szempontjából ez fontos. A bizottság egy jogalkotási javaslattal fog élni, hogy ezt a rendeletet megfelelő módon módosítjuk 2018 első felében. Ez párhuzamosan történik majd az IMO kibocsátás csökkentési tárgyalásaival. Nagyon fontos célokat próbálunk kitűzni a kibocsátás csökkentés szempontjából ezen a területen. és végezetül pedig a nemzetközi klímafellépésre térek rá. Nagyon részes szabályok vannak a párizsi megállapodásban, és 2018-ban a COP24-en elfogadjuk ezeket. Mindemellett 2008-ban párbeszéd lesz az erőlépésről, a Párizsi megállapodás értelmében. Ez lesz a következő nagyon fontos politikai lépés. Ezzel párhuzamosan meg kell kettőznünk az erőfeszítéseinket a tagállami, illetve tagállami célkötözések elérése szempontjából. Folytatnunk kell a klímadiplomáciát, a politikai párbeszédeket, főként a G20 gazdaságokkal, amelyek a globális kibocsátás 80%-áért felelnek. A külügyi tanács márciusban ugyanezt felvetette a következtetéseiben. A nagy gazdasággal, nagy gazdasággal folytatott megállapodásaink, párbeszédeink nagyon fontosak lesznek ezen célok elérése szempontjából. Az Európai Unió eltökélt abban, hogy a Párizsi megállapodást végre hajtsa. Együtt kell működni a városokkal, az iparral és más érintettekkel, hogy eh, egyetemű eredményt érjünk el az állampolgárok számára. Láthatják, hogy nagyon-nagyon sok tendőnk van az elkövetkező évben a eh, klíma területén. Várom azt, hogy folytassuk ebben az évben és a szoros együttműködésünket és hogy további fontos lépéseket tegyünk a Párizsi megalapodás értelmében. Thank you, Chair. Thank you very much, Commissioner. Now, as usual, I will ask my... Köszönöm szépen. Biztos úr, most pedig a kollégáknak adom meg a szót, hogyha szeretnének kérdéseket tenni, illetve megjegyzésekkel gazdagítani a vitát. Meg is kezdjük az első kérdésekört. Léze úr, következik a néppárt részéről. Köszönöm szépen, bizt, köszönöm, biztos úr, köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm biztos úrnak a munkáját. Az ETS-ről szeretnék beszélni. Először is nagyon érdekes javaslatot kaptunk a tanácstól, és úgy vélem, hogy alapvetően a tanács és a parlament ugyanabban az irányba halad. Számunkra az EPP számára nagyon fontos a carbon leakage probléma megoldása, és üdvözöljük azt, hogy a tanács most már tanúsítványokat akar szétosztani az ipar képviselőinek, akkor, hogyha a legmodernebb technológiát alkalmazzák, viszont van egy kis szakadék itt, mi 5 at akarunk, a tanács 2-t. Szeretnénk, hogyha a parlament a ilyen Duncan jelentésben a módosításokat, amit megfogalmazhatott a parlament, szívül lenne, hogy ezt megfigyelnék, jobban megvizsgálnák, mert sokkal ambiciózusabbak vagyunk ezekben a módosítókban, és egy kis jó akarattal sikerül itt dőlőre jutnunk, tehát hogy ugyanazt használnánk, mint amit szeretnénk a, a légközlekedés tekintetében, azt átvinnék a carbon leakage-re, akkor ezt a problémát megoldhatnánk. Ennek az lenne az előnye, hogy nem lenne ismételten az a játszma, hogy a közlekedési miniszterek a környezetvédelmi miniszterek ellen érvelnek, lenne egyfajta egyensúly. A második pontról csak röviden beszélnék. A parlament és a tanács nagyobb ambíciót javasolt a cancellation of allowances eh, esetében, de szerintem az effort sharing esetében nagyon csökken az ambíció. Szeretném elmondani azt, hogy a bizottság itt egyensúlyt javasolt, viszont ez a tehermegosztás már így is ö, kevésbé ambiciózus. Nem igazán értem, hogy miért akarja a bizottság még ezt tovább gyengíteni. Thank you very much. Köszönöm szépen. Léza úr. Dália asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen biztos úr, hogy eljött hozzánk az eszmecserére. A szociális demokraták számára rendkívül fontos az, hogy a tettek mezeire lépjünk, gondolok itt a párizsi megállapodásra, legyen szó például az ETS-ről. Nagyon jónak tartom és pozitívnak azt, hogy a tanács is ambiciózusabban lépett fel bizonyos kérdéseket illetően. Előre szeretnék tekinteni, és a tiszta energiára összpontosítani, minden európai számára tiszta energiát csomagra, és ezen belül a megújuló energiaforrásokra. Itt a legalább 27%-os célt határoztunk meg a bizottság részéről. Ez egy Európai Uniós célkitűzés. A kérdésem pedig az, hogy a bizottság mit kíván tenni annak érdekében, hogy megvalósuljon ez a célkitűzés, anélkül, hogy nemzeti szinten kötelező érvényű célkitűzéseket határozna meg. Illetve az európai támogatási keret a megújuló energiaforrások tekintetében gyengül, és ez hátrányosan érinti a beruházókat, a befektetőket, nehezebb a tagállamok számára a támogatás. Erről mit gondol, és mit lehet tenni? mit lehet tenni annak érdekében, hogy a szükséges támogatást megkapják. Aztán Írország, nem is olyan régen egy konferencián vettem részt, ennek a témája az Energia Unió volt, bocsánat, az a szigetekre vonatkozóan. A kérdés pedig az, hogy mit tehetünk a szigetek érdekében, Azért, hogy ne legyenek elszigeteltek, illetve ne hagyatkozzanak a foszilis tüzelőanyagokra kizárólag. Aztán, ami a közlekedési ágazatot illeti, Berlinben eszmecserét folytatott, ahogyan ön is utalt rá, és ott az alacsony kibocsátásról beszélt. Nagyon érdekes ez az időzítés, hiszen a gépjármű lobby egyre erősebb, és ez a tagállami szinten is tükröződik. Erre vonatkozóan szeretném, hogyha megosztaná velünk a rendelkezésre álló információt. Tehát mi a helyzet a közlekedési ágazatban a legnagyobb tagországokat, illetően gondolok itt konkrétan Németországra. Elnök? Köszönöm szépen, Görling asszony következik az LCR e részéről. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, üdvözlöm, biztos úr. Én is a megújuló energiaforrásokra szeretnék rákérdezni. Konkrét kérdésem is van. Ez a jelentés megszületése óta a bioüzemanyagokról megpróbáltam többet megtudni. Ennek a sikere öm, nagy mértékben függ attól, hogy vannak-e ilyen öm, bioüzemanyagok. Tehát mi a helyzet az ilyen ö, új generációs bioüzemanyagokkal? Mit gondol? A bizottság eleget tesz annak érdekében, hogy az ilyen új generációs bioüzemanyagok létrejöttét elősegítse, vagy pedig egész egyszerűen csak a szabályozásra figyel oda? És másodszorban a repülés ügy területén az ETS a kérdésem témája. A Montreába az IK-hoz többször ellátogattunk, és folyamatosan azt kértük, hogy nagyobb legyen az átláthatóság, az információhoz hozzá lehessen férni. A DJ Klíma megnyugtatott bennünket, mondván, hogy a repülésügyi ETS eljárás során a DG Klíma támogatására hagyatkozhatunk, és elérjük azt, hogy az IKO megnyissa előttünk az eljárását, azaz átláthatóbbá tegye. Tudnunk kell, hogy milyen lépéseket tesznek, és a jelenlegi homályos rendszerben bizony ez elég nehéz. Tehát kérdésem az, hogy, hogy erre vonatkozóan milyen lépések születtek az iko val a átláthatóság témájában. Köszönöm szépen, Gebrendi úr, következik az ALD képviseletében. Köszönöm, elnök asszony, köszönet biztos úr, hogy ismételten eljött hozzám. Az első kérdésem az elegendő ö, nyilvános ö, tudatra utal. Ugye a bizottság óriási hatástanulmányokat készít, több ezer oldalban, hogy mi a helyzet. A szénszivárgással mi a helyzet, nagyon jó a bizottság ebben. De van egy másik oldal is, hogy a, az éghajlatváltozás sürgőségének tudatában legyen mindenki. És hát itt óriási problémával kell szembenéznünk nekünk itt Európában. Ha megvizsgálom azt, hogy az ETS-el hogy foglalkoztunk itt ebben a házban, de még a tanácson belül is, Mondhatjuk azt, hogy a tanács ambiciózusabb volt, mint a parlament. De végül is a politikai folyamat végén inkább kifogásokat kerestünk, hogy ne hozzunk bizonyos intézkedéseket, és nem vállaltuk fel komolyan a felelősséget, hogy még többet tegyünk, mint amennyire gondoltunk eleinte a hatástanulmányok alapján. Hogy egy példával érhessen. Például Hollandiában szerdán választások lesznek. És a holland környezetvédelmi ügynökség vizsgálta minden párt politikai programját, és úgy tűnik, hogy csak három olyan program volt, a kereszténydemokraták nem, a szociáldemokraták nem, a legnagyobb párt, a konzervatív liberálisok pártja sem jelentkezett megfelelő programmal, a Heltvédesz párt sem, a zöldek, a szociálliberálisok és egy kis keresztény párt volt az, amely kész volt erre. Nem azért mondom azt, hogy az én pártomat, vagy az öldeket, vagy másokat hozzak előtérbe. Csak hangsúlyozni szeretném azt, hogy mennyire hiányzik a politikai elkötelezettség még Hollandiában is. <clears throat> Még a politikai programjaink sem tartalmazzák ezt a holland környezetvédelmi ügynökség felmérése szerint. Tehát ez az első kérdésem. A bizottság mit tesz? azon kívül, hogy ilyen szakmai gyakorlatokat végez, annak érdekében, hogy felhívja a közelemény figyelmét még inkább erre a kérdésre. A második kérdésem a nemzetközi arénára vonatkozik. Mindannyian láttuk, hogy az amerikai új környezetvédelmi ügynökség vezetője milyen nyilatkozatot tett, <clears throat> ahol kételkedik abban, hogy mi tehetünk erről. Még mindig nem tudjuk, hogy az amerikaiak mit tesznek, de azt tudjuk, hogy mindenképpen problémás lesz mindez a nemzetközi arénában. Kérdésem tehát önhöz az, hogy pillanatilag a jelenlegi amerikai vezetőkkel milyenek a kapcsolatai? Másodszorban mi a helyzet Kínával? Májusban lesz egy EU-Kína csúcs. Feltételezem, hogy az éghajlat az egyik legfontosabb pontok között szerepel a napirenden. renden Kínával összefogva próbálkoznak majd továbbvinni a nemzetközi éghajlat kérdést? Köszönöm szépen, Gebrandi úr. Torres Martínez asszony parancsoljon a GUE képviseletében. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Önök is tudják, az Európai Unió elkötelezte magát, amellett, hogy a üvegház hatást okozó gázok ö, kibocsátását 2050-ig 85%-kal csökkenti. Egyéb kibocsátásokat is a Párizsi megállapodásnak megfelelően. Kanyete úr! hogyan érik el, hogy kompatibilisak legyenek ezek az eh, vállalások? Vannak olyanok, amelyek kötelező jellegűek, de vannak olyanok, amelyeket az adófizetőknek kell megfizetniük, és vannak olyanok, amelyek több mint 50 évre szólnak. Ott van az gáz, a metánszivárgás, az éghajlatváltozás. Nyilván ön is tudja, hogy a metán A CO2-nél 80%-kal komolyabb ö, üvegházhatást okozó gáz. Ezen kívül a szénről a gázra való áttérésről. A gázvezetékekbe óriási befektetéseket vezettek be, de a barátaik érdeke fontosabbnak tűnik, mint az emberek egészsége, illetve a bolygó helyzete. A nagyfogyasztókra koncentrálnak, de ahogy ön is tudja, biztos úr, ma a spanyol kormány, a néppárt támogatta a nagyfogyasztást a 21-es irányelvel, ami a megújuló energiákra vonatkozik, illetve a téli csomagra. Ez konkrétan a nagy fogyasztást említi, és arról rendelkezik, hogy a tagállamoknak meg kell könnyíteniük ezt a fogyasztást túlzás nélkül a családokban. De, ahogy önök is tudják, Spanyolországban ezek a feltételek nem teljesülnek, főleg az elektromos ágazatban. Szeretném tudni, hogy hogyan érik azt el, hogy a BP-ben levő barátaik kötelezettségeiket teljesítsék az, az európai jogszabályoknak megfelelően. A kollégái is, és ön is, és önök közül sokan a korrupciós ügyek részeit képezik, a tőke mosásba, és még ha nem is néz rám, tudom, hogy mire Tudom, hogy tudja, hogy mire gondolok. Önök és az önökhez hasonlók azok, akiknek nem kellene már ö, ilyen intézményeknél dolgozniuk, és ö, vörös szőnyeget teríteni azon nagyvállalatok elé, akik ö, tönkreteszik a bolygót és az emberek egészségét is. Köszönöm. Mr. The next speaker on behalf of Greens. Thank you, Madam Chair, and thank you, Commissioner. Eckhout úr parancsoljon a zöldek részéről. Köszönöm, tisztelt elnök asszony, köszönöm a bevezetőt, biztos úr. Egy-két dologra szeretnék csak kitérni, de örülök, hogy Peter Líze rádöbbent arra, hogy a tanácsnak ambiciózusabbnak kellene lennie a kibocsátás kereskedelem terén. De közben más következtetése is jutott, mindez lehetséges. You can speak later, Ivo. So, um, yeah, but I think I, I understand ETS quite well. Azt hiszem, hogy értem én. Talán a legnagyobb probléma a kibocsátás kereskedelem terén az, és ezt látni kellene, és főleg a bizottságnak kéne ezzel foglalkoznia, hogy egyre több tagállam beszél nemzeti intézkedésekről, mert a kereskedelem, a mi rendszer nem működik. És hogyha egy kicsit összehasonlítjuk a parlament és a tanács álláspontját, még mindig nincs olyan reform, amely az innovációt támogatná. Úgyhogy egyre több ország szerint további intézkedésekre van szükség, erről beszélnek. Kérdésem tehát önhöz, hogy tudjuk elérni azt, hogy a az elkövetkezendő tárgyalássorozatok után rádöbbenünk-e arra, hogy nem eléggé ösztönző e, ez a rendszer, és hogy e, nemzeti intézkedésekre van szükség. Bár vannak kollégák, akiket nem érdekel igazán a párizsi megállapodások e, végrehajtása, azért a fragmentált nemzeti intézkedések mindenkit aggasztanak. A kérdésem a bizottsághoz az, hogy tesznek-e ennek érdekében valamit. Aztán, mi a helyzet hosszú távon? Mert fontos ez 2050 utáni időszak is, a párizsi megállapodást követően. Ami egyre fontosabb az az, hogy a szén költségvetésnek megfelelően járunk el. A bizottság saját elemzésében a tagállamoknak biztosít megfelelő információt azzal kapcsolatban, hogy mégis milyen hosszú távú tervet kövessenek? Mert ez nagyon fontos lesz, főleg a jövő évi jelentést követően, és nagyon remélem, hogy a bizottság megfelelő információt nyújt majd a szén költségvetést illetően, hogy a tagállamok ezen, erre alapozhassanak repülés végül. Először is volna egy kérdésem. A bizottság miért ilyen nyitott javaslatot fogalmazott meg, hogy állítsuk meg az órát? Úgy tűnik, hogy ez teljesen nyitott, nem igazán értem, hogy a bizottság ezt miért teszi. Másodszorban pedig a bizottság 2021-től miért nem javasolja, hogy bár nem tudjuk, hogy hogyan fog ez kinézni. A Mert ugye nemzetközi repülésben kellene ezt értelmezni, ennek volna értelme. Mit szól ehhez a bizottság? Köszönöm szépen. Madame Evi. Evi asszony parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Biztos úr, mi is az öt csillagnál mindig is kritikusan tekintettünk a kibocsátás kereskedelemre. Csatlakoznék az eddigiekhez. De ugyanakkor örülök is, hogy hallom a különböző hangokat, kritikus jellegű hangokat ezen eszközzel kapcsolatban, amely tényleg nem működik. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint meg kell jegyezni, hogy egyedül az energiahatékonyságra és az innovatív energia ö, ö, került a befolyása alá ennek a rendszernek, eltekintve azon üzemektől, amelyeket bezártak. A parlamenti szövegben azonban van egy aggasztó rész. Az energia és a klímapolitika alárendeltsége a CO2 piacnak. Beszéljünk, továbbra is CO2 piacról beszélünk, továbbra is védeni akarjuk, és nyilvánvalóan valószínűleg fel akarjuk áldozni azokat a célokat, amelyek a megújuló energiára vonatkoztak a pénzügyi spekuláció oltárán. És ez tény, mert a célok és a célkitűzések, amelyeket a téli csomagban, az energiára vonatkozó téli csomagban megfogalmaztak, ezt a prioritást meg akarják fordítani, hogy a rendkívül szerény célokat felemeljük, amelyek a megújuló energiákra vonatkoznak, egy olyan modell érdekében, a egyszerűen nem működött, hiszen a kezünkben vannak az adatok, amelyek ezt bizonyítják. Nem gondolja, nem fél attól, hogy kicsit késő, késve cselekszünk? És csak akkor lépünk fel, amikor már túl késő lesz? Köszönöm. And, um... Köszönöm szépen. Dornano képviselő. Madame la Köszönöm, tisztelt elnök asszony, biztos úr. Az első kérdésem a kibocsátások csökkentésének céljaira vonatkozik. Az európai és amerikai kontinensek liberalizása. Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának növeléséhez vezet. Mi a helyzet a kanadai gazdákkal, akik kb. 35%-a kevesebb kibocsátást ö, képviselnek? Mi a helyzet a fogyasztói helyekkel? Nyilván ez mind az ilyen gázok kibocsátását növelik Kérdésem a következő. Azért, hogy ambiciózus céljaikat tiszteletbe tartsák, hogy kevesebb, mint 40%-kal csökkentsük 2030-ig ezek kibocsátását, 90-hez képest, melyik ágazatoktól kértek további erőfeszítéseket, hogy a SETA hatását ellensúlyozzák? Második kérdésem az erdőgazdálkodásra vonatkozik, illetve a CO2 kibocsátásra. A bizottsági javaslat, amely 2016. júliusában született, a kibocsátások elszámolására vonatkozott, amely olyan fa égetéséből származik, amelyet fűtésre használnak. Pedig ez nem a fő forrás a CO2 kibocsátásnak. Ott van a különböző gáz és egyéb fűzelanyagok kibocsátása. Be kellene fogni több CO2-t, mégpedig úgy, hogy újabb fákat kellene ültetni. Végül pedig mi a helyzet az apró részecskékkel, amikor elégetik a fát? Elismeri ugyanakkor, hogy a fa relatíva fenntartható energiaforrás? vagy azt szeretné, hogy ezt betiltsák hosszú távon az európaiak számára? Köszönöm szépen. Thank you very much. Now, uh, Commissioner, a lot of questions, but I'm sure you're happy to hear them. So. For sure. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen a képviselőknek a kérdéseket. Nos, először is, ami az LTS-t e illeti, illetve a tanácsi vitát. Mind az európai parlamenti vita, illetve a tanácsi vita nagyon bonyolult volt, nehéz megállapodásra jutni. Ez egyértelmű, hiszen összetett, bonyolult ez az anyag. Nagyon sokan kritizálták a rendszert, miszerint nem hoz eredményeket. Most először láttam a tanács részéről némi ambíciót, Beszéltünk arról, hogy hogyan lehet előrelépni a piac stabilitása, illetve a kóták hogyan alakulnak. Nagyon jó volt ez a vita, és szerintem most már kialakult annak a kerete, hogy megállapodásra jussunk. Hogy milyen mértékben teljesít majd a rendszer, hiszen vannak olyanok, akik azt mondták, hogy egyáltalán nem fog teljesíteni. Nos, ö- egy piacalapú rendszerről van szó, hogyha szénpiacot akarunk létrehozni, akkor, akkor követnünk kell ennek a lépéseit. Most megvan ennek a lehetősége, hiszen most első észben a parlament és a tanács véleménye nincs annyira távol egymástól, úgyhogy úgy tűnik, hogy megvan a lehetőség arra, hogy előre lépjünk. Mindenki pessimista, amikor amikor 1,47-től átérünk lassan a 2.0-ra, akkor azért már közelednek az eredmények, közelednek az értékek. Nem vagyok annyira pessimista, mint önök, hogyha a történelemre tekintünk, akkor azt látjuk, hogy vannak hiányosságok, és ezért volt szükség előrelépésre. Most kicsit jobban meg kell változtatni a rendszert, viszont első ízben, ahogy mondtam, megvan a lehetőség arra, hogy megállapodjunk. Lisa úr azt mondta, hogy a bizo- feltett a kérdés, hogy a bizottság erőfeszítéseket tesz -e. Nos, igen, a bizottság minden egyes területen ambiciózus. Bár vannak olyanok önök között, akik úgy gondolják, hogy nem dolgozom elég keményen, de azt kell, hogy mondjam, hogy e, e, valóban ezzel a dossziéval rengeteg munkánk volt éjjel, nappal alá téve dolgoztunk. Nehéz eredményeket produkálni, vannak olyan tagállamok, amelyek nem értenek egyet, valahogy kompromisszumra kell jutnunk, méghozzá minden, minél szélesebb kompromisszumra, hogy mindenki elégedett legyen. Tehát nagyon sok munka van előttünk, tovább kell folytatni a küzdelmet. Aztán a közlekedés, a lobbisták kérdése merült fel. Igen, nem könnyű a CO2 célkitűzések meghatározása. Két és fél éven keresztül harcoltunk, dolgoztunk, kutatások, tanulmányok készültek, hatástanulmányok. Elég egyértelmű, hogy ez a mostani gyakorlat el fog térni az eddigiektől. Lehet, hogy azért, mert változtatni fogunk, a VTLP-re térünk át, és ez egy óriási változás. Másosorban pedig az új javaslatok az elektronikus mobilitás fejleményeit kell, hogy fölhakarolják. Ez elkerülhetetlen. Ugyan utalt a lobby tevékenységre, de azt látjuk, hogy egyre inkább fejlődik, fejlődik az elektronikus gépjárműipar, és most már az állampolgárok kezébe kerül a döntés egyre több új technikai fejlemény kerül elő, és ezt támogatni kell, hiszen a jövőben mi generáljuk a piacot. Ez egyrészt jogalkotással lehetséges, másrészt megfelelő töltési infrastruktúrára van szükség. Ezen a területen nem tudunk előrelépni, hogyha nincs meg a megfelelő infrastruktúra az elektronikus gépjárművek feltöltéséhez. Ezért a tiszta energiacsomag kapcsán is ragaszkodunk majd ehhez. Aztán, ahhoz, hogy vonzóak legyenek ezek a gépjárművek, az árakat kell csökkenteni, illetve az akkumulátorok menetidejét növelni. Célkitűzéseket fogunk meghatározni de ahogy mondtam, az e-mobilitás rendkívül fontos szerepet fog betölteni. Azt akarjuk, hogy ez a csomag sikeres legyen. És arra is oda kell figyelnünk, hogy hogyan hozzuk létre azt az energiát, amivel az elektronikus autókat, az elektromos autókat feltöltjük. Aztán kérdést kaptam a megújuló energiaforrásokra vonatkozóan. Itt is azt hallottam, hogy nem vagyunk elég ambiciózusak, hogy kötelező ér, érvényű ö, célkitűzések nincsenek. Te jó. Hogyha egy, egy állam nem teljesíti a célkitűzéseket, akkor bíróság elé citálják, de ez nem azt jelenti, hogy nincsen megújuló energiaforrása. Most egy integrált nemzeti energia eh, rendszerrel dolgozunk, megbeszéljük a tagállamokkal a célkitűzéseket. Utalt a, a szigetvilágra, a szigetekre, rámutatott az eltérésekre, igen, itt rugalmasságról kell tanúbizonyságot tenni. Úgy gondoljuk, hogy sikerül majd a szakadékokat áthidelni. És reméljük, hogy a parlamentnek is lehetősége lesz arra, hogy a rendeletet megváltoztassa. A kötelező érvényű célkitűzések könnyebb utat mutatnak, de nélkül is elérhetjük a célunkat. A kormányok fellépése rendkívül fontos ezen a területen. és nagyon remélem, hogy a parlament majd ö, javítja a bizottság javaslatát. Ami pedig a szigeteket illeti, júniusban egy szigetekre vonatkozó kezdeményezést készítünk, majd ennek most beszéljük meg az elemeit, a részeit, megnézzük, hogy hogyan lehet a szigeteket fejleszteni, illetve mi a helyzet a megújuló energiaforrásokkal. Valóban a szigetek külön problémát jelentenek, és meg kell vizsgálnunk, hogy mi történik velük az Energiaunión belül. Ez mindenképpen prioritás lesz a jövőben. Görling asszony, a új generációs üzem, bioüzemanyagokra kérdezett rá. Igen, itt minimális százalékos arányokat vezetünk be. Próbáljuk növelni ezeknek az arányát. Legalábbis a jogszabályok ebbe az irányba mutatnak. Nagyon-nagyon sok innováció folyik a háttérben, és a Horizon 2020-szal, valamint más programokkal az új generációs bioüzemanyagok kialakulását fogjuk támogatni. Ami a definíciókat illeti, igen, a parlament ezekkel majd dolgozhat, kiigazíthatja őket. Jelenleg a bizottság ragaszkodik a javaslatához. Aztán az IKEA-val kapcsolatos átláthatóság hangzott még el. Ott ülünk a tárgyalóasztal körül, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy növeljük az átláthatóságot a tárgyalások során. Hiszen egyértelmű, hogy jelenleg alapvető szabályokat kell kialakítani az IKEA-val, illetve technikai elemeket kell meghatározni. Aztán a monitoring, illetve az igazolási szabályok, Igen, valóban az átláthatóság most nem igazán jellemző a rendszerre. Az egyik nagy probléma a kibocsátási egység, hiszen itt további csökkentések vannak azt látjuk, hogy ez óriási kihívást jelent a tagállamok számára. Csak a nemzetközileg elfogadott egységekkel lehet megfelelően számolni, illetve így lehet elkerülni a kettős számolást. Mindezek a kérdések tekintetében transzparenciát kért, átláthatóságot kért, információt kért. Igen, értjük, tájékoztatni fogjuk a parlamentet a fejleményekről. Eh, eh, eh, There Mr. úr az egyik legbonyolultabb kérdést tette föl. Javaslatok születnek, megállapodásokat tárgyalunk végig, aztán elkezdjük a jogszabályok kialakítását, legyen szó éghajlatról vagy energiáról, aztán próbáljuk továbbvinni a párizsi megállapodás, de ott a közvélemény Látjuk, hogy az éghajlatpolitika nagyon fontos az európai állampolgárok számára, hogy ez az európai választások során a vita részét képezi -e, vagy sem, nem tudjuk. Európa jövőjéről vitázunk, és ez egy olyan politika, amely keretében Európa előtérbe kerül, és ezen viták során az éghajlat kérdését is fölvetjük majd. Ahogyan látják, az előkészítő anyagokban valóban az éghajlat az egyik fő pillére ennek. Itt előrelépés történt, de az biztos, hogy a közvéleményt tájékoztatni kell. Hogyha visszagondolunk az előző választásokra, és megnézzük, hogy mi volt a legégetőbb kérdés, akkor ugye azt látjuk, hogy a legtöbb esetben legtöbb esetben az állampolgárok számára nem fontos kérdésekről van szó. Most a következő választás rendkívül fontos lesz. Illetve csak így vihetjük előre a célkitűzéseket, az ambíciókat is. Spitzen kandidatin and then electoral programs and manifesto the parties put climate action and what they will do for it. Then we will generate during next, this, next, this European debates. But... Igen, tehát európai vitát hozunk létre. A legfontosabb vita az európai választásokról fog szólni. Kérdés, hogy mi lesz a jövő politikája. Gyamrandi úr, teljes mértékben egyetértek önnel. Hiányzik a tudatosság. Ha ellátogatunk a tagállamokba, akkor azt látjuk, hogy nemzeti szinten folyik a vita, és az európai dimenzió hiányzik. Nincs meg a globális kihívás, nem látjuk azt, hogy együtt közösen hogyan tudunk célkitűzéseket elérni. Gebrendi úr, kiváló lehetőség a Nemzeti Integrált Éghajlati Terv, hiszen így lehetetlen az, hogy tíz éves tervet készítsen egy tagállam, anélkül, hogy megnyitná ezt a vitát a lakosság előtt. Tehát ez is egy nagyon jó lehetőség. Vannak tehát lehetőségeink. A bizottság mindenképpen támogatni fogja ezt a vitát. Aztán ott van az alacsony szén stratégia, itt is nemzeti tervekre van szükség, illetve európai, európai Uniós szintre. Azt hiszem, hogy erről is vitáznunk kell a 27 tagállamban. Most kiváló az alkalom erre, hiszen támogatásra van szükség az állampolgárok részéről ahhoz, hogy ezek a politikák sikeresek legyenek. Tehát ezt a vitát követjük, a választási kampány során is, és minden nyilatkozatunkban ezeket a prioritásokat vázoljuk. Eh, eh, to introduce eh, this as a relevant aspect, then we will discuss in the, in the will debate amongst candidates. It will be, it will be fascinating in this debate. Lehet, hogy a jelöltek is majd visszatérnek az éghajlat témájához. Aztán, ami az Egyesült Államokat és Kínát illeti. korai pillanat még véleményt formálni, azt azonban tudjuk, hogy antropogén tényezőkkel kell számolnunk az éghajlatváltozás során. Csökkentették a költségvetést, de nem látjuk egyértelmű, hogy az Egyesült Államok milyen irányba fog tovább lépni. Egy dolog azonban ott van, Obama elnök kötelezettség vállalásai. Uh, Ezek továbbra is fontosak. Van egy külön küldött, éghajlatváltozási küldött, hogyha fogalmazhatok így, akkor ő a tárgyaló partnerem a Fehérházban. Ez, a, ez, a, ez a csapat még nem igazán állt fel, a korábbi csapatok pedig már lebomlottak. Ez azt jelenti, hogy akkor tudjuk felvenni a kapcsolatot, amikor megszületnek ezek a kinevezések, és pontosan tudjuk majd, hogy a fehér ház kit nevezett ki, mi történik az IPA-ben. Bonban teszteljük majd ezt a rendszert, és akkor ö, látjuk majd, hogy milyen hozzáállás, illetve ott van a COP23, Bonban megnézzük, megnézzük majd, hogy hogyan is alakulnak a dolgok. Ne felejtsük el, hogy az Egyesült Államok egyszer már visszavonult a kiotói jegyzőkönyvből, Azt gondolom, hogy elemezték a tapasztalataikat, Kínába utazom majd egy-két héten belül. Beszélni fogunk majd az éghajlatpolitikáról, a színpiacról, és biztos vagyok abban, hogy az éghajlati kérdések a csúcs találkozó rendjén prioritást élveznek majd. A nemzetközi éghajlatváltozási eszmecserében vezető szerepre van szükség, ez biztos. Ez azt jelenti, hogy az Európai Uniónak vezető szerepet kell betöltenie. Az éghajlat változási diplomáciának fontos szerepe van, nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a párizsi megállapodás valóban megvalósuljon. Itt jó lehetőség áll előttünk. Tarasz Martínez úrnak két dolgot mondanék először is. Ami az összekapcsolódásokat illeti, hogyha megnézzük az infrastruktúrát, hogy mit finanszíroztunk, akkor látható, hogy milyen erőfeszítéseket tett a bizottság. A déli és közép-kelet-európa elszigetelődése ellen harcoltunk, egyre több számban vannak interkonnektorok, Támogatni kívánjuk ezeket a projekteket. Bulgária, Szerbia, Románia esetére gondolok. Well started, eh, for this commission is, is the, the, the, the Southern Corridor, we have from Azerbaijan to Italy. Aztán az Azerbajdzsán Olaszország korridor kell megemlíteni, Nagyon fontosak ezek a vezetékek a, az ellátás szempontjából. Látjuk, hogy mi történik a gázzal. Hogyha 2030-ra tekintünk, akkor a becslések alapján a megújuló energiaforrások háttért kell, hogy biztosítsanak. A legtisztább foszilis üzelőanyag most a gáz, óriásiak lesznek az igények. Megfelelő finanszírozásra van szükség, elemezni fogjuk a jelenlegi infrastruktúrát, megnézzük, hogy mire van szükség és mire nem. Most összekapcsoljuk Közép- és Kelet-Európa országait, tehát egymással összekapcsoljuk őket, illetve hozzákapcsoljuk a nagy rendszerekhez, és ez az ellátás biztonságát szolgálja. Hibáztattak. És akkor spanyolul folytatná. Először is uh, azt mondták, hogy uh, az európai energiapolitika kimondja azt, hogy az, aki az energiát megtermeli, az eladhatja, azt tárolhatja, és emiatt nem szabad, hogy nagy költség terhelje. Európai jogszabályokat kell betartanunk. Hogyha az egyik régió, egy ország ezt nem tartja be, akkor beindítják a szabálysértési eljárást. Hivatalba lépésem óta elindította minden szabálysértési eljárást, hogy betartassuk az energia normákat. Nem csak a kis országok ellen, hanem nagyok ellen is. Minden hónapban sor kerül egy ilyen fajta eljárásra, hiszen mi biztosok nem függünk a pártoktól vagy a tagállamoktól, európai felelősségünk van. Még akkor is, hogyha sokaknak ez nem tetszik. Eichhout úr sok kérdést tett fel. Én szeretnék egy olyan európai szénpiacot kifejleszteni, amely működik, és ezért támogatjuk a többi országot és hogy egy ilyenfajta piacot fejlesztenek ki. Kínával is volt egy ilyenfajta kezdeményezés, és egy konferencia is volt erről, hogy a rendszert kifejlesztjük. Persze a tagállamnak is lehetnek ambícióik, de úgy vélem, hogy nekünk itt lehetőségünk van a parlamentben, a tanácsban, hogy megállapodásra jussunk, hogy amit 2004 októberében javasoltunk, azt megvalósíthassuk. Biztos vagyok abban, hogy ez megvalósítható. Eckhout úr beszélt a szén költségvetésről is, Ismerjük a terveket. A parlamentben beszélünk, illetve a parlamentben vita van az irányításról. A bizottság az eredeti javaslata mellett tart ki. Amit tenni fogunk, az az lesz, hogy európai szintnek kell fellépnünk 2018-ban. Hamarosan elkezdjük a gazdasági szociális elemzést, a technikai munkát, minden egyes opciót megvá- megvizsgálunk, de a stratégia nem csak százalékokról szólhat, egy olyan stratégiára van szükség, amelyben elemezzük a gazdasági, szociális hatásokat minden egyes szektorban. És ha megkérdezik tőlem azt, akkor elmondhatom önöknek, hogy ez az a legnehezebb munkája a bizottságnak. Ha ezt jól végezzük el, akkor ez eh, tényleg egy mérföldkő lehet. Tudnunk kell azt, hogy mit akarunk tenni. Tehát a politikai akarnak is meg kell lennie, és ezért a következő két évet ennek a stratégiának szentelem, megpróbálok jó gyakorlatot folytatni. Torres Martínez hogy mondta azt, hogy 85%-ot kell csökkenteni, de voltak már Párizs előtti erőfeszítések is. Még azért, hogy az IPCC e kiadta volna a jelentését. Mindezt tehát elemezni kell gazdasági szociális szempontból, ami egy nagyon fájdalmas gyakorlat lesz. Other questions uh, uh, about the stopping the clock on, on, on, on, on, on aviation and, and, and, and, and For sure. A repülésről is voltak kérdések. nekünk kell hogy hogyan fog ez működni. A bizottság megtesz mindent annak érdekében, hogy nagyon jó eredményeket sikerüljön elérni az IKO-ban. Szeretnénk átláthatóságot, jelentéstevési mechanizmust, A parlament persze ezt módosíthatja, hogy ezt mindig is tette. Nagyon fontos az, hogy időben legyünk. Tudjuk, hogy a repülés területén nagyon sok nüansz van. de mindenképpen nyílt vitát szeretnénk az Európai Parlamenttel. Elnök, köszönöm szépen, kedves kollégám. Tudom, hogy nagyon sokan szeretnének kérdezni a biztostól, de nagyon hosszú a lista, és azt kérem, kérném önöktől, hogy egy kérdést tegyenek fel, hogy mindenki tényleg kérdezni tudjon. A korábbi elnökünk következik, Levia úr. Eh. Köszönöm. Tudom, hogy szorít az idő, úgyhogy egy kérdésem lenne a biztos úrhoz. Az erőfeszítések megosztásáról. A bizottság javaslatban ön is tudja, hogy a kiinduló pont az adatok vonatkozásában, minden egyes ország vonatkozásában az előző időszak. Tehát ezek az országok azok, amelyek nagy erőfeszítéseket tettek, és elértek ambiciózus eredményeket, rosszabb helyzetbe kerülnek a további időszakban a tett erőfeszítésekhez képest. Hogyan tudnák ezt korrigálni a javaslatban európai országok vonatkozásában? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Grosztet asszony, parancsoljon. Köszönöm a szót. Ami az autonóm energia előállítást illeti, egyre több a megújuló energia, egyre összetettebb a rendszer, ami az energiahálózatok kezelőt illeti. Ezzel szemben nem volna túl nem megfelelő lépés ketté választani ezt a kettőt? Köszönöm. Van egy kérdésem, de nem teszem fel mióta egy órája és egy negyed órája vagyunk itt, és öt kérdés és öt válasz hangzott el. Túl hosszúak a válaszai, mindannyian politikusok vagyunk, e, és ismerjük ezt a módszert, az ember sokat beszél, és akkor eltelik az idő. De önnek, asszonyom, elnökölni kellene, de csak ott ül. Őt kellene ö, ö, befolyása alá hozni, mert ez az Európai Parlament itt, meghívtuk őt, és most már ő veti át az egész ülés irányítását, ez elfogadhatatlan. Úgyhogy vagy javítania kell a módszereim, vagy pedig ne elnököljön. Nem teszem fel a kérdést, mert mire meg lesz eh, a válasz, addigra letelik az idő. Úgyhogy ez elfogadhatatlan, elmegyek. A jövőben legyen kedves és jobban elnököljön. Köszönöm. Thank you. Um, Madame... Uh, Köszönöm. Prisnyeszka asszony, parancsoljon. Nem. I'm sorry, I have a list which was Sajnálom, itt van egy lista a hozzászólókról, amit a koordinátorok továbbítottak a titkárságnak. Először Benen úr volt, most az LCR, következik Visnyevszka asszony, parancsoljon. Mit tehetek? Köszönöm a szót, biztos, biztos úr. A környezetvédelmi miniszterek legutolsó ülésén a tanács elfogadott egy megállapodást. Kilenc ország jelentkezett. A kérdésem, ami a kompromisszót illeti, a bizottság még mindig ezt a politika, ennek a politikának az irányítója? Vagy nem jó ez a megoldás egyes politikák vonatkozásában? Parancsoljon. Jó napot kívánok, Kanyete úr. Az önpártja néppárt. És ön volt környezetvédelmi és agrárminiszter. Először is a különböző atomerőművek élettartamát 90 évvel meg akarják hosszabbítani. Ezek a legrégebbiek. Ott van a Garonnyai atomerőmű ez csak egy százalékát adja a Spanyolországban ö, ö, felhasznált energiának. Kérdésem tehát önhöz, Európában és Spanyolországban túl sok a kapacitás, és az atomenergiára tényleg nincs szükség, Tehát, tényleg szükség van az atomenergiának a az ilyen jellegű erőltetésére? Aztán az egyik reaktor 2020-ra már 40 éve fog működni. Tényleg szükség van gáronyára? És ennek az atomerőműnek meg kell hosszabbítani a, a működési idejét? Köszönöm. Thanks, Commissioner. So according to our evaluation... Az értékelésünk szerint a 2025-ös és a 2030-as CO2 csökkentés eléréséhez az elektromos autókra van szükség. Nem tudom, hogy az önök értékelése mi is, ugyanis egy kicsit nehéz volt pont, pontos elemzést találni erről, ezért azt kérem öntől, pontosan mondja el, hogy ön, a bizottság tesz egy javaslatot 2025-ös, 2030-as célkötőzésekre olyan szintben, amely megfelel annak, amit a Párizsi megalapodás elvár tőlünk, amelyel nagyon sok erőforrás lehetne megtakarítani a fogyasztók számára, és kíváncsi vagyok arra is, hogy ön beszélt a tesztciklusokról, meg tudja azt ígérni, hogy a CO2 kibocsátást az igazi valós um, vezetési körülmények között fogják-e majd mérni? És lesz-e újabb kezdeményezés a nehéz gépjárművek esetében? Thank you. Madame Cabezon. Köszönöm szépen, Gab- Cabezon asszony következik. Köszönöm szépen. Először is hát fejezem ki csodálkozásomat ezen vitával kapcsolatban. Igazából nem nincs időnk arra, hogy kérdéseket feltegyünk, de rátérve a lényegre, azt, hogy most betarthassuk ezt a Párizsi megállapodást, 25%-os a források a parlament követelésének megfelelve 6,8%-a közlekedésben, a megújuló energiaforrásokban még mindig csak 6% körül járunk. Továbbra is több elektromos járműre van szükség, ezeket kell támogatni azért, hogy az ipar ez iránt érdeklődjön a bizottság. Célja a 30% alatti energiahatékonyság elérése, ez nem elegendő. Rugalmassági intézkedések ezt tovább fogják majd gyengíteni, nem fogjuk elérni a megfelelő célokat. Hogyan e, tudja elérni ezt a célt? Ezekkel a célokkal a Párizsi megállapodásban lefektetteket elérni. A saját felhasználás ezt a mi nyomásunkra vezették be, energiaszegénység, ezt is felvették. Az Európai Bizottság fel fog lépni, viszont több ambícióra lenne itt szükség. Nem szabad ezt meghagyni a tagállamokra, a kötelező célokra van szükség. Ezen kívül energiahatékonysági célok is kellenek, mégpedig szükségszerűen a tagállamok számára. adózás. Itt átláthatóságot szerettünk volna. Örülök annak, hogy a saját felhasználást felvették, de a spanyol kormány pont az ellenkezőjét teszi, és ön, hogy erre beszél biztosként, ennek örülök. Igen, sokan szeretnének sok kérdést feltenni, ez a nagy kihívás. Én megpróbálok barátságos lenni, de bizonyára megértik, hogy nagyon összetettek a koordinátori kérdések, hosszú volt a válasz, és önök hosszú kérdéseket tesznek fel. A következő alkalommal hosszabb időre hívjuk ide a biztost. Bellet úr a következő hozzászóló. very much, uh, Chair. I will be very brief. I don't share the... Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden. Nem osztom a kollégám véleményét valóban nagyon is bőre hagyta a biztos úr a válaszát, viszont a kérdések sem voltak egyszerűek. Ezért egy általános megjegyzést tennék most csak. Nagyon sokat beszéltünk arról, hogy a tanácsban milyen ambiciózus szintet határoztak meg, illetve hogyan alakul a parlament véleménye. Nem értek egyet az általános felfogással. Általában elfelejtjük, hogy az LRF kapcsán a parlament ambíciója sokkal nagyobb, tehát sokkal ambíciózusabb, Óriási vitát folytattunk a linear reduction témájában itt a parlamentben, és most mindenki megfeledkezett erről, most mindenki elfelejti ezt a nagy vitát, pedig itt a parlament valóban ambiciózusabb repülésügy, illetve hajózás, ott is ambiciózusabb a parlament, erről ne feledkezzünk meg. Tehát az általános felfogás azért annyira nem igaz. Második megjegyzésem, konkrét kérdés. Hollandiába kampányoljon, ne itt, nem ebben a házban, hiszen ez most egy eszmecsere. Menjen Amsterdamba, Hollandiába, ott tartsa meg a kampánybeszédét, ne itt Strasbourgban, kérem. Uh, my, my specific... Konkrét kérdésem, biztos úr, az 5%-ra vonatkozik, a 5%-os szabad kótára és ezt a parlamenti álláspontot nagy többség támogatta nagy többséggel támogatta, frakciók, különböző frakciók felkarolták ezt. A kérdésem pedig a következő. A tanácsban ugye két százalékról beszélnek, lehet, hogy nincs szükség az 5%-ra, de talán lesz mégis. Hogyha az energiahatékonysági célkitűzés ambíciózusabb lesz, akkor elképzelhető, hogy végül mégiscsak szükség lesz az 5%-ra, a tanács pedig ugye 2 ra beszél. Mi az ön álláspontja? Elnök asszony, köszönöm. Duncan következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Hát, nagy üdvösség, hogyha az ember későn kapszott, hogy már minden jó kérdést feltettek. Én az ETS, ETS-ről akartam kérdezni, de most ezt egy kicsit megváltoztatom. A szén visszaszorításában sikeresek voltunk, nem mindig használtuk azonban ki e a lehetőségeket. Hogyan ismerjük fel, hogy az egyik politika esetleg ellentmondásban van a másikkal, hogyan lehet a legjobb politikát kialakítani, hogyan lehet egy irányba húzni, és nem hagyni, hogy ezek a politikák divergáljanak? Penso que tem consciência que a questão dos recursos e dos resíduos nucleares é uma questão ambiental da maior importância no final do ano passado... Eh, Köszönöm. Igen, ön is bizonyára tudja, hogy az, az atomerőművek nagyon nagy problémát jelentenek. Spanyolország a Maresben lehetővé teszi az, az atomhulladék elhelyezését a határ mentén. Eh, a kérdésem pedig az, hogy észszerű volt ez a döntés, azelőtt, miért az Euratom irányán valóban átöltetésre került volna. Tehát nem született megállapodás, ugye a szomszédos országgal. A kérdés pedig az, hogy, hogy ezt a döntést megelőzte-e, megfelelőztek-e megfelelő körülmények. Não fiz nenhum escândalo, não fui para a imprensa, tinha a expectativa que hoje o Sr. Comissário me pudesse responder. Não tem tempo. Nem rohantam a sajtóhoz. Nem csaptam nagy csinnodra tett, akkor, amikor nem tudott választ adni a kérdésre, most, szerint, most azonban azt szeretném kérni, hogy mondja el, hogy mi az ön álláspontja az atomhulladékok kezelésével. You just wanted to go. Okay, good. Mr. Faria. Feria következik. Obrigado, Sr. Presidente. Uh, eh, Sr. Comissário, a pergunta vem na sequência do meu kollega eh, Carlos Ring, mas eu... Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Biztos úr, csatlakoznék ahhoz, amit a kollégám mondott. Egyetértek egyébként azzal, amit mondott, ami az eh, atom hulladék tart, tárolását illeti, ez tényleg szégyenletes, nem készült hatástanulmány, amit viszont el kellett volna készíteni, tehát nem tartották tiszteletbe sem az európai, sem a nemzetközi törvényeket. De más dolog is aggaszt engem. Nagyon gyorsan két dolgot említenék. A szalamonkai ö, vidéken ö, a ö, bányák helyzete, a bongozi vagy koronyai atomerőművek helyzete. Szeretném tudni, hogy mit csinál a bizottság ebben a témában. Végül biztos úr említett a választásokat, Portugáliában is lesznek. El szeretném mondani, hogy először is gratulálunk, hogy a polgári repülésre nyomást gyakoroltak, hogy szabályozást hozzanak, mert eddig nem sikerült ebben a témában semmit elérnünk. Ja. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Kommissar, vielen Dank. Ich hatte auch eine Frage noch zum äh, Aviation. Köszönöm szépen. Én äh, kihagynám most a repülési szektort, és uh, inkább az energiáról szeretnék beszélni, szeretnék a határvidékekről beszélni, főként akkor, hogyha az atom erőművek ide, futamidejének meghosszabbításáról van szó. Figyelemek ebben az Eurotomot, illetve más ide vonatkozó szabályokat. A szomszédos országok esetében gyakran itt viták vannak. A kérdésem egyszerű, hogyan kívánja a bizottság azon személyek biztonságát garantál nekik elregedett atomerőművek közelében élnek. Hogyan akarják az állampolgárokat bevonni abba a kérdésbe, hogy meghosszabbítsák-e az egyes atomerőműveket? Thank you. Thank you. Short... Köszönöm szépen. Rövid kérdésem lenne kérdése a végfogyasztói járszabályozás kivezetése a tapasztalatok alapján úgy vélem hogy a hatósági szabályozás is fontos eszköz ahhoz hogy megfelelő áru energiát biztostsunk a fogyasztóknak különösen azokban a társadalmi rétegekben ahol egy átlagos háztartás a jövedelmének jelentős részét költi az energiára. két konkrét kérdés vizsgálta a bizottság hogy a hatósági ár kivezetése mellett mennyire fog változni a fogyasztók számára az ár? és akkor ha vizsgálta, hogyan alakul majd ennek hatására az úgynevezett energiaszegénység Európában. And the uh, last one, Madame Petir. Poštovani gospodine povjereniče, u prijedlogu uredbe... Biztos úr, a LULUSZEF rendeletben, a nyolcadik cikkben, amely kalkulációs módszerekkel foglalkozik, az erdők vonatkozásában az új referencia szint a korábbi tapasztalatok alapján kerül megállapításra, ahogy a 90-től 2009-ig tartó időszakra dokumentálták. Ami a 90-98-as időszakot illeti. Horvátország nagy részét a szerb erők foglalták el. Ebben az időben Horvátország nem tudta a megfelelő erdőgazdálkodást elvégezni ezeken a területeken, sőt, a háború után sem, mert tönkrement az infrastruktúra ezen a területen. 2021 és 30 között az adatok alapján, illetve a 2000 nek megfelelő időszakban ez nem megfelelő alapú kiszámítást jelent. Derogációt szeretnék tehát Horvátország számára. Kérdés. A biztos úr ezeket az okokat elfogadja derogáció érdekében? Köszönöm. First of all, I apologize for... Nos, először is elnézést kérek, hogy nem uh, általános válaszokat adtam, hanem mindenkinek próbáltam megfelelő választ adni a kérdésére. I forgot to, eh, to answer uh, uh, Madame Romano, Romano on the forest for sure. No, eh? No, Donano. On forest for sure. Ami az erdőgazdálkodást illeti, ez nagyon fontos része lesz az éghajlati céloknak, a Párizsi megállapodás részét is képezi, és ami a LULUCF-et illeti, az erdőgazdálkodás rendkívül jelentős része. A bizottság tehát elemezni fogja majd a módosító indítványokat, ha megszületnek, de a parlament fog dönteni, és a bizottságnak tisztességes közvetítőként kell majd eljárnia.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 A költség hatékony módszer alkalmazása rendkívül fontos. Nyilván a három oda egyeztetések során majd lesz megoldás, mert semmi sem lehetetlen. Általános alapokból kell kiindulnunk, de értem az aggájait, tudom, mire gondol. Nagyon sok kérdés hangzott el a hosszú távú ö, intézkedéseket, illetően az atomerőművekre vonatkozóan. A jelentésben is az áll, a tavalyban. Ez külön kihívást jelent. Mert 45-55 milliárdos nagyságrendű beruházást igényel. A bizottságnak nincsen közvetlen kompetenciája ezen a területen, ez a tagállamok hatáskörébe tartozik, de a bizottságot tájékoztatni kell erről. Volt egy konkrét kérdés. Feria úr, Portugália esetében. Az írásban feltett kérdésekre majdnem mindenre válaszoltam, talán egy-kettőre nem, de volt egy megállapodás Portugáliával, meg fogják kapni erre is a választ, mert láttam ezeket. Nagyon sok portugál képviselőnek válaszoltam már. Ez egy konkrét kérdés volt, és a két kormány most már jó tárgyásokat folytat, de a bizottság szerepe nagyon fontos. Mert tagjai az Európai Parlamentnek, parlamenti képviselők, biztos úr, meg fogják kapni a választ, aztán volt egy konkrét kérdés az elektromos gépjárművekről. Egyértelmű, hogy csak a célokkal nem tudunk elérni eredményeket a kibocsátások csökkentése terén. Ambiciózus célokra szükség van, ez biztos, de ugyanakkor az elektromos mobilitást is figyelembe kell venni a javaslat során. Az elektromos autókat korábban még egyáltalán nem vettük figyelembe, de a jövőben nem szabad elfeledkeznünk a különböző paraméterekről sem. Holisztikusabb, ambiciózusabb lesz majd mindez és még az év vége előtt megszületik majd a könnyű tehergépjárművekre, a nehéz gépjárművekre, meg majd a következő évben meg lesznek a CO2 célkitűzések. Nyilván mindenütt vannak választások, de most a hatástanulmányok készülnek, nagyon sok rétűek ezek, nagyon sok adatot kell, hogy tartalmazzanak, a különböző paradétereket, a karbonlábnyomot, nagyon sok elemet figyelembe kell venni. A szakértőinket arra kértük, hogy próbálják meg kimutatni, hogy hogyan tudunk tényleg előrelépni. Megnyitjuk tehát a lehetőséget a valós ö, megoldások felé, foglalkozunk ezzel. Aztán, ami az energiaszegénységet illeti, az igaz, hogy az energia segítség, az energia szegénységről is kell jelentést készíteni a, készíteni a tagállamoknak két évenként. Az energiahatékonyság, az épületek ö, ö, hatékonysága ö, keretén belül erről is be kell számolni. Ha európai definíciót akarunk megfogalmazni, a megfigyelő központ már foglalkozik ezzel a kérdéssel, és hát nagyon sok különböző megközelítés is létezik az egyes tagállamok részéről, úgyhogy nagyon nehéz a definíciót megfogalmazni, de hát látjuk a legjobb gyakorlatokat, ezt is figyelembe vesszük, illetve a tagállamokkal a nemzeti terveket is meg kell beszélni. Aztán volt egy másik kérdés is, It's a very complicated one by Madame Grostet, which I don't know if she's here. I don't see her. Reparti, reparti. Elment, elment egy hölgy, aki kérdezett, de majd írásban válaszolok neki. Keresek még egy kérdést. Igen. Amikor a hatástanulmányt készítjük, megpróbáljuk kötni a korábbiakhoz. Ami a tiszta energia csomagot illeti. Ezt próbáltam pontosan elmagyarázni. Nem szabad szem elől téveszteni az összetettségét ennek a területnek. Aztán ott van a repülés. Ez is nagyon fontos az, az épületek energia ö, szintje, stb. A csomagon belül megpróbálunk bizonyos konzisztenciát elérni, és reméljük, hogy sikerre járunk majd. Köszönöm. Madame Carazón, energy poverty, en long term poverty upset. So thank you very much, Commissioner. Thank you very much, colleagues. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. És köszönöm minden képviselőnek a részvételt. Elnézést, elnök asszony. Azt kérem biztos úr, hogy válaszolja meg a kérdésemet, mert nem kaptam választ a kérdésemre. Magam Wisniewska. I think the Commission will answer you uh, bilaterally. Yes, thank you very much, Madam Now I really... Most tényleg lezárom az ülést. Elnézést, mondja valaki, biztos úr. Én is kérnék majd egy választ a retardió kérdésre. Elnök, most zártam le a, az ülést, mondja az elnök.